So, good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek. A következő napi rendi pontunk a bizottsághoz intézett kérdések urája. Üdvözlöm Önöket. Papasztamkusz úr az első kérdés beterjesztője. Hotéva asszonyhoz intézi humanitárius segítségnyújtás észak-afrikai országoknak a címe. Biztos asszony, önnél szó, hogy válaszoljon. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság egy 3 millió eurós rendkívül gyors humanitárius alapot fogadott el a libiai válságra vonatkozóan február 25-én. Azonnal mozgósítottuk is ezt az alapot. Ez volt az első jelentős hozzájárulás, ami megérkezett a helyszínre. Ezt a kezdeti összeget aztán 30 millió euróra növeltük március 3-án a humanitárius helyzet súlyosbodása miatt és aztán további 6 millió eurót mobilizáltunk a polgárvédelmi alap révén a természetben nyújtott tagállami támogatások kiegészítésére. Mindezeket partnereink révén hajtottuk végre a tagállamokból érkező segélyekkel együtt az EU mechanizmusain keresztül, és ez a Líbiából menekülők, az egyiptomi, algériai és tunézi határnál levő menekülők, illetve megsegítésére használtuk, illetve a visszatelepítésre, a harmadik országba való visszatelepítésre, valamint a, azon segélynek, minő, menekültnek minősülő személyek támogatására, akik nem tudnak visszatérni hazájukba, illetve a Líbiából menekülő líbiaiak számára olyan alapokat tartunk fel, amelyek Líbián belül is gyógyszereket, sürgőségi ellátásra vonatkozó eszközöket és élelmiszer segélyt nyújtanak Líbián belül azokon a konkrét területeken, a, a, amelyek hozzáférhetővé válnak. Nem, Líbiában nem mindenhol lehet eljutatni ezeket a segélyeket, persze. Jelenleg e területen a keleten tudunk működni, nyugaton a Katafi által ellenőrzött területeken nem. Az Európai Bizottság és az Európai Unió külügyi és politikai főmegbizotja március 8-án közös kommunikét adott ki a déli mediterrán országokkal való partneri viszony tekintetében, amely tartalmaz egy európai stratégiát is arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi változásokra reagálni tudjunk a déli szomszédságunkban. Az Európai Bizottság ezen túl mozgósított azon eszközeiket is, amelyek révén támogatott Olaszországot és más tagállamokat, amelyben szükség van erre ha súlyos migrációs hullám érkezik Észak-Afrikából. Ha ez valóban megvalósulna. Ez a támogatás operatív intézkedéseket és pénzügyi támogatást is tartalmaz a Frontex közös művelete, a Hermész nevezetű február 27-én indult be, amelyben pénzügyi és támogatást adtunk a tagállamoknak, közelről figyeljük kisebb figyelemmel. A fejleményeket különféle forgatókönyvek állnak fenn, amely révén a Frontex operatív tevékenységét erősíteni tudjuk az újabb migrációs hullámok kezelésére. A bizottság ezentúl további pénzügyi eszközöket is képes mozgosítani, például a külső határok alapot, illetve az európai menekült alap forrásait, amelyek 25 millióra rúgnak együttesen. Több tagállam is készen áll specializált szakértők, illetve technikai eszközök bevetésére, amelyben szükséges. Ha a jelenlegi, a jelenlegi katonai műveletek nem voltak nagy hatással a humanitárius helyzetre, hiszen az már a konfliktus eleje óta hasonló szinten vannak a Gaddafi erők támadása miatt, ugyanakkor a Tripoliberő ENSZ hivattal még nem tudott megállapodást kötni annak érdekében, hogy Nyugat-Líbiába is bejussanak humanitárius segélyek. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner. Mr. Papas... Köszönöm, biztos asszony. Papasztam úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, biztos asszony, kimerítő válaszát. Úgy gondolom, hogy különösen fontos ez a tény, hogy az Európai Unió itt elsőként lépjen fel a humanitárius segély részén. Azt azonban tudnunk kell, hogy a humanitárius segítség hogyan jut el oda, ahova szánják. És itt rendkívül fontos az átláthatóság. Rá szeretnék mutatni arra, hogy az európai országok mennyire érzékenyek annak érdekében, hogy az Európai Uniós határokat a mezőgazdasági termékek számára megnyissuk, amelyek az észak-afrikai országokból származnak az Európai Unió felé. De, mert látjuk, hogy hol van a konkurencia, nem szabad, hogy a dél fizesse meg ennek az árát, mert ide is jönnek bevándorlók, de szembe kell néznünk ezzel a konkurenciával is. Köszönöm szépen, biztos asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Először is, ami a humanitárius segélyek hatékonyságát illeti, a válság kezdetétől fogva a legdrámaibb humanitárius hatás három részre osztható eddig. Először is a migráns munkavállalók kiáramlása Tunéziába, Egyiptomba, Algériába, Nigériába, Nigérbe. Itt a tagállamok rendkívül hatékonyan léptek fel. Mind a légi, mind a tengeri eszközöket bevetették a tagállamok, amelyek segítségével hazaszállíthatták az embereket, illetve a nemzetközi szervezetek, illetve az ENSZ menekültügyi szervezete is segítséget kapott, hogy 420 ezer embernek segítsenek, akik Líbiából menekültek. Aztán Líbia keleti területén, ahol odafértünk a területekhez, orvosi támogatást is biztosítottunk, illetve élelmiszert. Még nincs élelmiszerválság, de hát olyan országról van szó, amely élelmiszer készletének 90%-át importálja, tehát készen kell állnunk. Aztán a szubszaharai országokat is segítjük, Csádot például, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert saját biztonságuk forog kockán. hogy biztonságba kerülhessenek, főleg e, Egyiptomban. Harmadsorban tudjuk, hogy a Kadafi által irányított területeken szükség van humanitárius segítségre, de nem tudunk hozzáférni ezekhez a területekhez. 9 millió eurót határoltunk el, hogy ha a feltételek megengedik, az élelmiszerprogramokhoz is hozzáférhessünk, és más területekhez is, hogy segíthessünk. Ami a piacokhoz való hozzáférést illeti, ez volt a kérdése második része. Ugye ez a dél-mediterrán kezdeményezés volt, ezt hangsúlyoztam, és arról szól az egész, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a jövőt biztosítsuk ezen országok számára munkahelyeket és egyebeket, és itt fontos a kereskedelem Európával is, de a mediterrán térségben található országokkal is. Elnök, Valszitis úr kiegészítős kérdése következik. Köszönöm, Köszönöm. Biztos asszony, az észak-afrikai Országban uralkodó jelenlegi helyzet nagyon sok kihívást jelent. Az Európai Unió ezekkel szembe kell nézzen. A Financial Times nem régiben olyan cikket közölt, mely arról szól, hogy az Európai Uniós tagállamok hazatelepítettek embereket olyan területekre, ahol semmiféle orvosi nem kaptak. És nagyon fontos lett volna ezek orvosellátást biztosítani. Olyan hogyan látja ezt a helyzetet, megtörtént -e ez valóban? Please. Okay. Um, let me, let... Először is hadd mondjam el, hogy az európai állampolgárok evakuálása sikeres volt sikerült koordinálni a tagállamok között ezt a műveletet, és egy olyan monitoring és tájékoztatási központot állítottunk fel, amely megszervezte ezt az összetett műveletet. Így módon az Európai Uniós állampolgárok jelentős többségét sikerült igen gyorsan és biztonságos módon kimenekíteni Líbiából. Mire ezt a műveletet befejeztük, csak körülbelül 200 személy maradt Líbiában, és ezek jelentős részét is már kimenekítettük éppen egy orosz felségélő repülőgépen. Ami az orvosi ellátást illeti, amikor az Európai Uniós állampolgárokat kimenekítettük Líbiából, az ugye sok nem várt következmény adódott, hiszen ezen európai állampolgárok egy része líbiai kórházakban dolgozott nem annyira orvosok, mint inkább nővérekként az egészségügyi ellátásnak voltak szereplői. Nagyon fontos ezért, hogy olyan hogy humanitárius szervezetek, amelyek orvosi ellátásra szakosodtak, hozzáférjenek a libiai területekhez, hogy kiváltsák ezeket az orvosi szolgáltásokat, segíteni tudják a libiai rászorulókat orvosi ellátásban. Ezért kritikus fontossága, hogy Kadhafi megengedje, hogy az által uralt nyugat-libiai területekre is bejussanak ezek a segélyszállítmányok, illetve szakemberek. Ennek nagyon nagy a fontossága, sajnos ez nem történt eddig meg. Az ország keleti részében van csapatunk, vannak szakértőink, egy terepfelmérő misszióról most értek vissza, és beszámoltak arról, bár vannak sebesültek, akiknek szüksége van orvoselátásra, arra a nemzetközi közösség által nyújtott szolgáltatások és személyzet többé-kevésbé megfelelőek Libia keleti részében. Ám olyan városokban, mint Misrata és más Kadhafi által ura területekre ez nem mondható el. Ott, mint talán önök is tudják, vannak kísérletek arra, hogy tengeri műveletek révén kórházhajókat juttassunk be erre a terület, ezekre a területekre, és az orvosi valamiképpen javítsuk ott is. Elnök, köszönöm. Következő kérdésünkre lépünk tovább. Bászitis úr a szerzője, Damáki asszony pedig a címzetje. Úgyhogy ha biztosok helyet cserélnek, azt megvárjuk. A kérdés tárgya az egyenlőtlenség az egészségügyelátás tekintetében az egyes tagállamok között. Biztos asszony, készen áll a szó. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők! A szerződés értelmében ezeknek a kérdéseknek a kezelése a tagállamok hatáskörébe tartozik. Az Európai Unió csak támogató, koordináló vagy kiegészítő tevékenységeket végez, a tagállamok fellépését segíti az egészség javítása tekintetében. Amellett, hogy ezt elmondtam, a bizottság azon a véleményem van, hogy minden Európai Uniós tagállamnak egyetemlegesen hozzá kellene férnie a magas színvonalú egészségügyi ellátáshoz. Ezért több kezdeményezést is indítottunk a tekintetben. És nagyon nagy örömmel adok most itt választ a tisztelt képviselő kérdésére. A bizottság 2009-ben fogadott el egy közleményt, Szolidaritás az egészségügyben, az egészségügy színvonalának különbségeinek csökkentése szerte az Unióban. És itt azt hangsúlyozzuk, hogy az egyenlőtlenségeket eh, csökkenteni kell. Tavaly a bizottsági szolgálatok közös tevékenységet indítottak a tagállamokkal az egészségügyi szolgáltatás javítása terén egy egészségügyi program keretein belül. A magas színvonalú ellátáshoz való egyetemleges hozzáférés áll a nyílt koordinációs módszer középpontjában is. Itt az egészségügyi szolgáltatások és a hosszú távú ellátás a téma. A tagállamok konkrét célkitűzéseket fogadtak el az egészségügyi rendszerekre vonatkozóan. Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a szolgáltatások minősége és az egészségügyi politikák kapcsán fogadtak el célkitűzéseket a tagállamok. Ilyen egy új irányelv a betegek jogai a határokon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokban, és itt a betegek jogot kapnak arra, hogy a külföldön elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban tájékozódjanak, és költségtérítési igényt nyújtsanak be. Végül pedig az egészségügyi ágazat az egyik olyan terület, amelyet a jelenlegi kohéziós politika finanszíroz, az itt finanszírozott intézkedések közé tartozik a, a kórházi infrastruktúra modernizálása, az orvosi berendezések cseréje, az egészségügyi személyzet képzése. Mindez segítheti az állampolgárok hozzáférését az egészségügyi szolgáltatásokhoz, különösképpen a legszegényebb régiókban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Bácitis úr kap lehetőséget pótkérdésre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, nagyon hálás vagyok az átfogó válaszért. De az a helyzet, hogy az én szavazóim gyakran felteszik nekem a kérdést, mondjuk az olyan emberekkel kapcsolatban, akiknek nagyon bonyolult vagy ritka betegségük van. Azt kérdezik tőlem, hogy az ápolás az miért mindig a családtagok felelőssége. Azok, akik hozzátartozóikat ápolják, nem tudnak a munkaerőpiacon aktívan részt venni, és ez káros hatással van a jövőjükre. Nem gondolja ön, hogy a szolgáltatások harmonizációja mellett ezt is figyelembe kellene venni azoknak a szociális védelmét, akik a betegeket gondozzák? Biztos asszony, azt kérném, hogy az kérdésekre egyben válaszoljon. Svantis úr és Matéra asszony is kíván kérdést feltenni. Először Svantis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, biztos asszony. Itt a, a határon átnyúló betegjogok érvényesülésről van szó, erre van, van egy irányelv is, ennek működése kérdése. És Tudnék, a kérdésem az, hogy a betegeknek már most is joga és lehetősége van, hogy egy másik tagállamban kezeltessék magukat is, hogy gyógyszert ellátást kapjanak, illetve visszatérítsék erre vonatkozó költségüket? Presidente, mi scuso, ma ho sbagliato il momento. Matera asszony, elnézést kértek. Rossz helyen tettem fel a kezem. Nem ezzel a kérdéssel kapcsolatban akartam kérdezni, hanem a vízügyivel kapcsolatban. Bocsánatot kérek. Akkor elnézést kérek, mondja az elnök asszony, és Tikáva asszonynak adom meg a szót, hogy ő viszont feltehesse a kérdését. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Biztos asszony, A nemzeti egészségügyi programokkal kapcsolatban szerettem volna kérdezni. Nagyon sok tagállam az egészségügyi kiadásait csökkenti a gazdaság és pénzügyi válság okán. Milyen intézkedéseket tervez a bizottság annak érdekében, hogy a tagállamok ne csökkentsék az egészségügyi költségvetést? Hiszen minden betegség, amit nem kezelünk, később plusz kiadásokkal jár. Köszönöm, mondja az elnök asszony, biztos asszony következik. Jaj, köszönöm. Átámpagy azt kell mondanom, hogy minden ilyen problémával foglalkoznunk kell arra is figyelemmel kell lennünk, azonban egy tagállami hatáskör van, van szó. Ezt pedig tiszteletben kell tartanunk. Értem az érveit, miszerint ezek a különbségek továbbra is fennmaradnak tagállamok között. Ennek ellenére a bizottság csak annyit tehet, hogy a tagállamok számára igyekszünk könnyebbé tenni, hogy harmonizálják a, a, ezt a helyzetet, tehát a tagállamok közötti együttműködés egy, tudjuk közvetíteni, hogy leküzdjék ezeket a diszkrepanciákat, illetve azt teheti még meg az Európai Bizottság, hogy a vállalati felelősségvállalás folyamatában a gyógyszergyárak is vállalják felelősségüket, erre vonatkozóan és programot mutat el a bizottság. A Sontis által feltett kérdésre vonatkozóan azt mondhatom, hogy igyekszünk világos jogi kereteket teremteni a határon átnyúl egészségügyre vonatkozó visszatérítések rendszerét. Ha pedig ez a javaslat megszületik, akkor reflektálni kell majd az Európai Bíróság vonatkozó döntéseire, amennyiben, amennyiben megszületik az ítélet azon állampolgárok ügyében, akik nem kapták meg a visszatérítéseket külföldi kezeltetést követően. Elnök, köszönöm, biztos asszony. Most a következő kérdés. Következik Harkin asszony a szerzője, címzettje pedig Tajáni biztos úr, és a témája pedig az alaptechnológiák. Biztos úr, ha készen áll, öné a szó. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Ami tehát az alaptechnológiákat illeti, 2009. szeptember 30-án fogadott el a bizottság közleményt a témában. Ekkor egy közösségi stratégiát dolgoztunk ki ebben, az ágazatban. A mi szándékunk az az, hogy ugye kiváló kutatási fejlesztési kapacitások állnak rendelkezésre az alaptechnológiák terén, mégsem tudjuk sikerre vinni ezt, amikor arról van szó, hogy a kutatási eredményeket végül termékekre alakítsuk át, és szolgáltatások, termékek és szolgáltatásokra alakítsuk át. Tehát ezért gondoltuk fontosnak, hogy egy stratégiát vázoljunk fel, amely az alaptechnológiák felhasználását célozza az európai ágaz, iparban, ágazatokban. Ezt a, a FAIR kezdeményezés is kihangsúlyozta, az iparpolitikában is odafigyeltünk erre, az innováció támogatásában is, illetve a digitális stratégiában is. A közlemény kiadása után tavaly júliusban indított a bizottság el egy munkacsoportot, egy magas szintű szakértői munkacsoportot, amely az alaptechnológiákkal foglalkozik, és a munkát há- három biztos indította, avatta fel, Nelly Krösz asszony, aki a digitális technológiáért felelős, Mary Gogan Quinn, aki az innovációért felelős, és jó magam, mint az ipar ért és vállalkozásfejlesztésért felelős biztos. Egy éves mandátumot kapott ez a magas szintű szakértői csoport, hogy politikai szinten tegyen ajánlásokat intézkedésekre vonatkozóan, amelyeknek segítségével az alaptechnológiákat jobban fel lehet majd használni Európában. 27 tagja volt ennek a munkacsoportnak, az adott tagállamok közigazgatásából érkeztek, kutatók is voltak köztük, technológiai szakértők, az Európai Bankból is jöttek, Beruházási Bankból, illetve jöttek kis- és középvállalkozók képviseletében. Idén februárban nyújtotta be ez a csoport az Európai Bizottságnak a az előzetes projektjét, amely a technológiák kereskedelmi felhasználását célozza Európában. Ez tehát az első anyag, ez az első munkaanyag, és ez elérhető egyébként a bizottság honlapján, a vállalkozási főigazgatóság al honlapján. A következő anyagot júliusban fogják a bizottságnak benyújtani és ez is nagyon fontos hozzájárulás lesz majd eh, ehhez a munkához, mert a bizottság most próbál stratégiai eh, keretet kidolgozni, eh, amely a kutatás és innováció támogatásához. Az alap technológiák kulcsfontosságúak az európai gazdaság számára, hiszen pontosan ezek azok az eszközök, amelyek lehetővé teszik azt, hogy új termékeket és szolgáltatásokat lehessen előállítani. Tehát az ipar szívét alkotják tulajdonképpen a harmadik ipari forradalom motorjai. Persze ezek segítségével az ipar versenyképesebb is lesz, és így sikerül majd az alacsony szélfelhasználású gazdaságot is megvalósítani, amely inkább tudás alapú lesz. Hogyha nem értékeljük ezeket a technológiákat, akkor elveszítjük Európa vezető szerepét azokban a szektorokban, ahol nagyon erősek vagyunk és a stratégiai területeken lehetünk vesztesek, tehát ezért kell keményen dolgozni. Ugyanakkor ezek a technológiák hatalmas potenciállal bírnak, és növekedést is, a növekedés teremtéshez is hozzá tudnak járulni. Néhány számadatot sorolnék, amely szimbolikus. Az értékeléseink szerint a piaci értékük körülbelül 950 milliárd euró értéket képviselnek, nagyon nagy százalékát adják a technológiai lehetőségeknek, a most feltörekvő technológiai lehetőségeknek. Minden egyes iparosodott ország a versenyképességét ezeknek a technológiáknak a használatára alapozza a jövőbeni növekedés tekintetében, tehát nem, veszít, nem téveszthetjük szem elől ezt a lehetőséget, nem szalaszthatjuk el, és a bizottság itt meg fogja tenni a mindent, amit tőle telik, de ehhez szükségünk van az Európai Parlament támogatására is. A Lisszaboni szerződés után az Európai Parlamentnek egyébként is nőttek a kompetenciái, több a feladata, de én azt hiszem, és ezt úgy is mondom önöknek, mint volt régi parlamenti képviselő, hogy a parlament és a, bizo- parlament és a bizottság közötti együttműködés jó eredményekhez vezet majd ebben a kulcsfontosságú ágazatban is, amely lehetővé teszi a gazdaság versenyképességének javítását és a növekedés javítását. Köszönöm biztos úr, és Harkin asszony feltehet egy pótkérdést. Köszönöm szépen biztos úr a választ, és gratulálok a bizottságnak ehhez a munkához, amelyel igyekeznek, igyekeznek garantálni, hogy a harmadik ipari forradalom élén is megmaradjon Európa. Több témát említett, de az egyik a halál völgye, amelyről nem szól. Tehát ugye ez az a szakadék, amely a kreatív ötleteket elválasztja a piactól. Nagyon gyakran Európa itt veszíti el az előnyét. Nagyon sok más akadályról is beszélt biztos úr, például arról, hogy nincsen egységes szabadalom, és hogy a szabályozói keretek széttöredezettek. Az én kérdésem az az, hogy milyen konkrét lépéseket tett a bizottság annak érdekében, hogy ezeket a problémákat megoldja? Ki, Commissioner. Biztos úr. Köszönöm, Árkin asszony, hogy kiemelte még azt a munkát is, amelyet a bizottság végez, és köszönöm, hogy példákat is sorolt. Most abban a szakaszban vagyunk, hogy várjuk még a politikai ajánlásokat, tehát mondtam, hogy a szakértői csoport még dolgozik, és ezután tudunk majd egy kész stratégiával előállni a bizottság nevében. Az időszaki munkaanyagban a szakértők tettek már javaslatokat, és például egy három pilléres rendszer létrehozását javasolták, ez, ennek a segítségével tudnánk ezt a szakadékot áthidalni. Minden, egy, minden egyes oszlop egy feltétel, amelynek teljesülnie kell, hogy ezek a tudás és innovációs partnerségek létrejöhessenek. Európának sokkal versenyképesebb technológiákat kell kidolgoznia, egészen odaig, hogy a prototípikus, prototípusokig eljusson, amelyeket aztán szabványok védenek, szabadalmak védenek. Ennek megfelelően többet kell befektetni kutatásba és fejlesztésbe, ez az első dolog. A másik dolog a termékek. El kell, hogy érjük azt, hogy a technológiák aztán konkrét termékekhez vezessenek. Ez azt kívánja meg, hogy az európai kutatási programokat hangoljuk össze, és legyenek demonstrációs projektek. A harmadik pillér az egy ipari versenyképesség. Globális szinten kell a versenyképességet javítani, tehát a termelő kapacitásokat meg kell tartani, sőt, növíteni kell, annak érdekében, hogy a világ színpadon tudjunk versenyezni más versenytársakkal, és ennek érdekében javítani kell a keretfeltételeket a befektetők számára, hogy vonzó legyen nekik az Európai Unióban befektetni. Tehát vonzani kell a befektetéseket, de jobban kell dolgozni minden közösségi programban, annak érdekében, hogy ezt az ennyire fontos ágazatot támogassuk. Meg kell próbálni a kutatás és az alkalmazás közötti szakadékot áthidalni, mert ez nagyon sok ágazatban sajnos jellemzője a tevékenységeknek az Európai Unióban. Tehát ezt a lépést kell megoldani a kutatási eredménytől annak az alkalmazásáig, és ezért támogatom is egyébként ezt. Körülbelül két ezer ilyen klaszter van. Én pontosan azért támogattam ezt az ötletet, mert a klaszterek összepróbálják fogni az egyetemeket, az ipar képviselőit, a kutatóintézeteket, és így az innovációt, a tudást és a gyakorlati megvalósítást jobban meg lehet oldani az együttműködés segítségével. Tehát egyelőre most itt tartunk, Harkin asszony, és továbbra is folytatni fogjuk a munkát. Minden egyes javaslat, amelyet kapunk az Európai Parlamenttől, nagyon nagy figyelem, minden egyes javaslatot nagyon nagy figyelemmel fogunk megvizsgálni, mert ez nagyon hasznos érték, amit a parlamenttől kapunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Következik a következő kérdés. Davis úr kérdése. Damaneki biztos asszonyhoz szól az uniós halászati ágazat jövőjére vonatkozik a kérdés, úgyhogy biztos asszony, amikor kész, parancsoljon önné a szó. Fine, okay, thank you. thank you. Köszönöm elnök asszony a szót. Tisztelt képviselők! Amikor munkatársaimmal elkezdtük előkészíteni a közös halászati politika reformcsomagját, részletes hatástanulmányt készítettek az elképzelhető reformopciókról. Az egyik ezeknek az volt, hogy folytassuk a jelenlegi politikát 2013 után is. Ezt a státuszkót mércének szántuk, hogy más lehetséges opciókkal összevessük. Ez figyelembe veszi az új hosszú távú terveket, az ellenőrző szabályozókat, illetve az illegális halászatot is. Ennek az opciónak az eredményei egyértelműek. Ha nem változtatunk politikánkon, akkor 2020-ra a halállomány fenntarthatósága egyszerűen elképzelhetetlen lesz általánosságban. Ami a környezetvédelmi fenntarthatóságot illeti, az elemzett halászati mennyiség 6%-a érhet el olyan méretet, amely halászható lesz. Úgyhogy 2015-ig nem oldható meg semmilyen kötelezettségünk, hogy a maximális fenntarthatósági húzamot tartsuk, hogyha a jelenlegi tervek szerint haladunk. A status quo szenárió esetében csak bizonyos megoldások találhatók. Szinte nulla a profit érték a hal befogások esetén. A szociális fenntarthatóság vonatkozásában ugyanez a helyzet. A halászat területén ugyanolyan tempóban romlik a helyzet, mint eddig, maradnak a bérek alacsony szinten, és így a halászat a fiatal generációk számára továbbra sem lesz vonzó ágazat. Úgyhogy a status quo nem választható, ami a bizottságot illeti. Reformra van szükségünk, és ez irányban indultunk el. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Davis úr, és még két további kiegészítő kérdés van egymás után, aztán jön a biztos az, hogy parancsoljon Davis úr. Köszönöm. A bizottság eléggé szomorú képet festett, nem nagyon jók a perspektívák, a halászat egyszerűen gazdasági szempontból fenntarthatatlan lesz, és nem lesz elég munkahely sem. De végül is mindenképpen jobb lenne, mint a másik alternatív lehetőség, mert nem tudunk semmit arról, hogy mi történik a halászat 50%-ában. A halállomány alacsony, miután évtizedeken keresztül túlhalázták a, őket, és a realitások azok, hogy rendkívül instabil a helyzet, és sajnos össze fog omlani a halászatunk, biztos asszony, ha ez így megy tovább. Elnök, Matera asszony, Kelly úr kért még szót, Matera asszony. Köszönöm elnök asszony, hogy megint megadta a szót. Osztom a kollégáim véleményét, amennyire, amennyiben aggódnak a mediterrán tengeri helyzet miatt, és nagyon fontos itt a tengeri élővilág védelme. De a szociogazdasági helyzetet is figyelembe kell venni, különösképpen azon közösségek helyzetét, akik itt élnek, és a, akik számára nagyon megnehezíti a helyzetet a közösségi normák szigorúsága. Tehát kérdezem, hogy kiegyensúlyozottabb megoldásokat kívánna javasolni a bizottság annak érdekében, hogy most megvédjék az európai állampolgárokat, akik ebben az ágazatban dolgoznak, és a tengeri élővilágot is. És most Kelly úr következik. Köszönöm, Elnök asszony, hát elég negatív képet festett a bizottság. Davis úr kérdésében pont a halak visszadobásának a problémája merült fel. Én nemrégiben találkoztam egy halásszal, és azt mondta, hogy ő kitalált egy olyan hálót, amelynek használatával a tonhal halászatban el lehet kerülni a halak visszadobását. Tehát kérdezem a biztos azt, hogy megvizsgálja a bizottság ezeket a technológiákat, ezeket a javaslatokat, amelyek segítségével csökkenteni vagy megszüntetni lehet a halak visszadobását. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, biztos asszony válaszol. Köszönöm. Ha így folytatjuk, hogy minden marad a régiben, akkor bizony szembe kell nézni azzal a lehetőséggel, hogy összeomlik ez az ágazat nagyon sok helyen. Ezzel egyetértek. A javaslataink, vagyis a, a pozíciónk nagyon törékeny, tehát igen szélsőséges helyzetek alakulhatnak ki, és ezeknek a következményei súlyosak lehetnek. Ezért van szükség a reformra, és ezért kívánjuk megtalálni a legjobb előremutató lépéseket, amelyek segítségével a halállomány fenntarthatóságát is biztosítjuk, plusz a, társadalmi és gazdas- a reformok társadalmi és gazdasági hatásait is ö, finomítani tudjuk. De hadd legyek nagyon világos, itt nem arról van szó, hogy a környezetvédelmét részesítjük előnyben az állampolgáraink, halászaink védelméhez képest mi a halászokat is megkívánjuk védeni, és az új generációk érdekeit is szem előtt tartjuk. Éppen ezért kívánjuk ezt a reformot keresztül vinni. Mert ha őszinte vagyok önökkel, ha nincsenek halak, ha megszűnik a halállomány, akkor mi lesz a halászokkal a földközi tengertérségében, vagy szerte az európai vizeken? Hát akkor nekik nem lesz jövőjük. Tehát annak érdekében, hogy a halászati ágazatnak, hogy halászainknak legyen jövője, muszáj a reformokat végrehajtani. Ez biztos. Jó javaslatokat fogunk letenni az asztalra, és mindenképpen biztosítani fogjuk ezeknek a halászoknak a megélhetését. Ez valami olyan dolog, amely mellett elköteleztük magunkat. Ami pedig e, a másik kolléga kérdését illeti az eszközök, új eszközök használata. Ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy nagyon szívesen megvizsgálunk bármilyen új javaslatot, új halászati eszközt, és azt is hadd mondjam, hogy az új finanszírozási keretek között támogatást is fogunk biztosítani, méghozzá bőkezű támogatást, ezt mondhatom, a válság ellenére bőkezű támogatást, annak érdekében, hogy ezeket az új technológiákat, új eszközöket kifejleszék. Tehát én üdvözlöm a halászati ágazat, vagy a halászok ilyen típusú kezdeményezéseit, hogyha javítanak a halászati berendezéseken, eszközöken. Általánosakban elnök asszony csak megismételném azt, hogy a status quo nem tarthatjuk fönn. Ez nem alternatíva. Azért, mert ezzel nem fenntartható a halálomány, és nem biztosítható a halászaink jövője, valamint a tengerparti közösségek jövője sem. Tehát ezért van szükség a reformokra. Köszönöm, biztos asszony. A következő kérdést Higgins úr fogalmazta meg a cápa huszony levágásának betiltására irányuló javaslatról. Parancsoljon, biztos asszony, ha úgy érzi, hogy kész a szólásra. Thank you. Thank you, Köszönöm, elnök asszony, a szót. Szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselőnek, hogy feltette a kérdést, így lehetőségem nyílik arra, hogy a cápa levágásáról tájékoztassam a tisztelt házat. A CEPA úszony levágása 2003 óta tiltott tanácsi rendelettel, amely a világon bárhol tiltja ezt mindenféle hajó számára, illetve olyan hajó esetében is, amely illegális vizeken hajózik. Úgyhogy általános a tiltás. A jelenlegi rendelet azért lehetővé teszi, és ez probléma számunkra, bizonyos feltételek között lehetővé teszi a cápasszony levágását a hajók, olyan hajók esetében, amikor viszont az egész testét a halnak ott kell tartani a hajón a cápának. Ez pedig probléma volt az elmúlt évek során is. Tehát egy tervet készítettünk 2009. februárjában, és több intézkedést is hoztunk aktívan együttműködünk a regionális szervezetekkel is, hogy hatékony programokat vezessenek be a legkiszolgáltatottabb cápa fajok esetében. Úgyhogy az előttünk álló probléma a jelenlegi helyzetben az, hogy konzultációt kell végeznünk, amire már sor is került néhány hónapon keresztül, és a dokumentumban három lehetőséget tüntettünk fel, amelyről pillanatnyilag világszerte tárgyalnak a szakértők, hogy biztosítsák a megfelelést, és javítsák az ellenőrző rendszereken. A közvélemény is, és a szakértők is elküldték megjegyzéseiket számunkra, úgyhogy biztosítani szeretném önöket arról, hogy a cápák védelmét nagyon komolyan veszem, és ezért munkatársaimat arra kérem, hogy minden megjegyzésüket alaposan tanulmányozzák. Aztán hatástanulmányt készítünk, önök is tudják, hogy erre van szükség a rendelet módosításához. Az a szándékom, hogy jogalkotói javaslatot fogalmazzunk meg, és minél előbb jóvá is hagyjuk, és tájékoztatásul el szeretném mondani, hogy prioritásként kezelem ezt a témát, hogy ne vesztegessük tovább az időt. Azt is el szeretném mondani, hogy a bizottság nagyon sok intézkedést hozott már a cápák fenntartható kezelésének terén általánosságban is, nem csak a cápaoszony levágását illetően. Nagyon sok intézkedést hoztunk, betiltottuk a halászásokat, az egyes cápafajok esetében, például a fehér cápa esetében a 200 méteren ö, túl haladó halászati eszközöket is betiltottuk az, hogy védjük a mélyvízi ö, cápákat. Fenntartható tudományos alapú kvótákat javaslunk a cápák vonatkozásában, és nagyon kemény vitákat folytattunk a tanácsom, tanácssal. Ö, el kell mondanom, hogy nem volt könnyű a feladatunk, de végül is sikerrel jártunk, és fenntartható javaslattal állunk szembe erre az évre és a jövő évre is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Most Higgins úr, majd Crowley úr és Davis úr kapnak szót. Davis úr, köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos asszony. Hát, eléggé barbár dolog, hogy levágják a cápák uszonyát. Nem humánus eljárás és barbári dolog, amit be kell, barbár dolog, amit be kell tölteni. A 2003-as rendeletre utalt a biztos asszony, de hát ez egyáltalán nem működik. Tudom, hogy nehéz a dolguk, de olyan rendeletre van szükségünk, amely teljes mértékben betiltja ezt a gyakorlatot. De arról beszéltünk, hogy a, egyszerűen kihalhatnak a védett fajaink. 2009-ben Általában 26 millió ö, ö, cápa kerül a kereskedelembe. Ezt egyszerűen be kell tiltani, egyszer és mindenkorra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Crowley úr. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm a bizottságnak a vállalatot is. Tekintettel arra, hogy 2003-ban betiltották a cápa úszony nevágást, de egy másik analógia tükrében a makro körülményeket is meg kell vizsgálnunk az EU-ban. Európai szinten ugyanis van egy megállapodás, és az európai gazdasági térség szintjén, hogy csökkentik a makréla hal, halászatát. Pedig gyakorlatilag továbbra is óriási mennyiségben történik a halászás, és ez közvetlenül befolyásolja az európai halakat. Úgyhogy ezeken a területeken milyen intézkedések várhatók? Köszönöm. Davis úr. Hogy Afrikából eltűnnek a, az oroszlánok, a cápák a tengerekből. Hát köszönöm a biztos asszonynak, amit próbál tenni, de hát nagyon a piac irányítja ezt, nagy volt Ázsiából a cápa úszon igény, és hát óriási pénzeket lehet belőle szerezni. Úgyhogy az egyetlen módja annak, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy ellenőrizik, hogy mi történik, hogy a cápa uszony a cápán maradjon. Csak így lehet ellenőrizni, hogy mi történik. Biztos asszony, parancsoljon. Hát csak egyetérteni tudok a tisztelt képviselőkkel, hogy bár van tiltás, nem lehetünk elégedettek a kialakult helyzettel. Ezzel egyetértek. De hát tudjuk, hogy mi a helyzet a valóságban. És tudjuk azt is, hogy rendkívül ö, profitcentrikus iparág húzódik meg emögött. De nem szabad elfeledkeznünk a jogi keretekről. Úgyhogy hadd magyarázzam el, hogy mi a probléma. Az, hogy ma a cápa úszonyt földre lehet vinni, mégpedig különböző kikötőkbe, a cápa úszonyt, illetve a cápa testet. Főleg Ázsiában nagy az igény a cápa úszonyra, úgyhogy oda kerülnek a cápa úszonyok, a cápa teste pedig valahol máshol ö, kerül szárazföldre. És ezt nagyon nehéz ellenőrizni. Ö, de hát ezért javasoltuk a konzultációs eljárást, mert szeretnénk, hogyha megoldanánk ezt a nagyon nehéz helyzetet. Úgyhogy mit is mondhatnék önöknek, nevezetesen azt, hogy ambiciózus javaslat születik, és remélem, hogy az év vége előtt új ö, jogi eszköz áll majd a rendelkezésünkre a cápa úszony levágásával kapcsolatban, és konkrét eredményeket is sikerül majd elérnünk, és egyszer és mindenkorra szabályozunk ezt a helyzetet. Ami ezt az analógiát illeti, ami a makrélára utal, hát azt tudom elmondani, hogy itt az Európai Unió mindent megtett, amit tőle És el szeretném mondani, hogy a tagállamok rendkívül együttműködőek voltak, halászaink és iparágunk nagyon sokat fel kellett, hogy adjon annak érdekében, hogy a halállomány fenntarthatóságát biztosítsa. Úgyhogy ezért aggaszt minket az, hogy Island, Island és a Fáró szigetek egyoldalúan közelítették meg a kérdést, és saját kótáikat saját maguk növelték meg. Ezt pedig nem fogadhatjuk el. Egyszerűen elfogadhatatlan ez számunkra. Úgyhogy munkatársaimmal együtt de Gecht úrral együtt tárgyalunk, és egy jogalkotói javaslatot fogunk majd megfogalmazni. Vannak már eszközök a kezünkben, de a jogi eszközök csak a friss halra, a friss makrélára ö, vonatkoztak, nem pedig a makrél alapú termékekre, főleg a, a hal ö, lisztre, illetve az olajra, ahol Izland és a Fáró szigetek exportálnak. Úgyhogy gyorsan kell eljárnunk, és biztosítani szeretném önöket arról, hogy a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a következő halászati idényben védjük a halállomány fenntarthatóságát. Köszönöm szépen. Kratza alelnök asszony kérdése következik. Új mediterrán tengeri stratégia címmel. Biztos asszony, önél szó. I would like to thank Mrs. Kratza. Köszönöm először is szeretném megköszönni Kratza asszonynak ezt a kérdést, mert így lehetőséget ad nekem arra, hogy szólhassak a földközi tengertérségében kialakult nagyon nehéz helyzetről. Tájékoztatom a parlamentet, hogy a bizottság nem régen fogadott el egy közleményt. Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel. Ez a közlemény több javaslatot is megfogalmaz, annak érdekében, hogy az ebben a régióban most felmerült kihívásokat kezelni tudjuk, ismerik a fejleményeket, tudják, hogy szélsőséges helyzetről van szó, nagyon törékeny és nagyon aggasztó. Elnök asszony, csak annyit mondanék, hogy a bizottság nagy örömmel látja azt, hogy ezt a bizottsági kezdeményezést általánosságban támogatják, nagyon pozitív fogadtatása volt minden tagállamban ennek. És a parlamentben remélem ugyanez lesz a helyzet. Tehát hadd utaljak néhány lépésre, amelyet megtettünk annak érdekében, hogy a célkitűzésünket elérjük, tehát hogy ezt az új mediterrán tengeri stratégiát létrehozzuk. Először is az integrált tengerpolitikára utalnék. Már felállítottunk egy munkacsoportot, amely az integrált tengerpolitikát dolgozza ki, tehát itt minden földközi tengeri ország, képviselteti magát, és ezt a munkát tovább kívánjuk vinni, minden tengerrel kapcsolatos tevékenységre kiterjeszteni, együttműködésre, finanszírozásra és így tovább. Tehát ez, ennek a kezeményezésnek a keretein belül már beindítottunk egy első projektet is, ez technikai segítségnyújtást jelent az Európai Szomszédság politika eszközével. Szeretném a parlamentet arról is tájékoztatni, hogy én egy másik kezdeményezést is tettem nem régében. Közös együttműködési projektet indítottam be a mediterrán térségben a Nemzetközi eh, Tengeri tengervédelmi szervezettel, illetve az Európai Beruházási Bankkal karöltve. Nagyon remélem, hogy ez a kezdeményezés meghozza majd a gyümölcsét, mert erre nagyon számítok. Célzott lépéseket fogunk meghatározni, munkahelyteremtés, képzés, és az ágazat növekedésének beindítása céljából. Ezek nagyon fontos célkitűzések. Ezen kívül lépéseket teszünk az integrált tengerfelügyelet terén is, és itt a magánszektort is bekívánjuk vonni a munkába. Azt hiszem, hogy ha a tengeri ágazatról beszélünk, akkor abszolút kulcsfontosságú a magánszféra bevonása. Ugyanezzel párhuzamosan a bizottság azt is támogassa, hogy hívjunk össze egy fórumot a mediterrán parti őrségek fórumát. Erősíteni fogjuk a halászati ellenőrzési tevékenységeket is, képzések, workshopok, illetve közös ellenőrzések megtartásával, a e, nemzetközi szervezetek együttműködésével. Ami a környezetvédelmet illet, illetve az éghajlatváltozási politikát, a bizottság most működik együtt a tagállamokkal, a környezetvédelmi témában, tehát 2020-ra a tengeri vizek állapotát jó szintre kell hozni. Regionális szinten is együttműködnek egyébként a tagállamok a barcelonai egyezmény keretei között a mediterrán partnerországokkal. Ez az együttműködés a szennyezésre szembeni fellépést támogatja. És a migrációs problémáról, illetve a legutóbbi fejleményekről a térségben. Szintén szólnék néhány szót a bizottság. Támogatja az Európai Uniós tagállamokat, amelyek most hirtelen nagy migrációs nyomás alá kerültek, és készen állunk arra is, hogy pénzügyi támogatást mobilizáljunk. Most azonosítjuk a lehetséges költségeket a külső határok alapban, illetve az Európai Menekültügyi Alapban. Megpróbálunk olyan forrásokat találni, amelyeket 2011-ben félretettek ilyen célokra. Ami pedig a külső határok felügyeletét illeti. A bizottság folyamatos kapcsolatban van a Frontex-szel, amely a 2011-es közös műveletét hajtja végre, a határokat ellenőrzi a régióban. A Frontex az Európollal együtt egyébként kockázatelemzést is végez, annak érdekében, hogy feltárják, hogy a bűnözői, illetve terrorista hálózatok mennyire használják ki a mostani eseményeket a működésükhöz. Köszönöm szépen, biztos asszony. Kratza asszony természetesen pótkérdést kíván feltenni. Biztos asszony, köszönöm szépen, hogy beszélt ezekről az új projektekről, amelyiket a bizottság indított, és köszönöm szépen azt is, hogy ennyire elkötelezte magát emellett az ügy mellett. De azonban szeretnék még egy kérdést föltenni. Ön hogyan értékeli azokat a programokat, amelyek már működnek a mediterrán térségben? És például mi a helyzet az energia szállítással, és milyen kapcsolata van ennek a tengerpolitikához? Milyen hozzáadott értéket kíván ennek elérni ezek a programok vagy projektek az új politika keretei között, amelyekre ön már utalt? Lavia úr is kiegészítő kérdést kívánt feltenni, és még egy kolléga, nem tudom, hogy ugyanehhez a kérdéshez kívánt hozzászólni. Yes, okay, well, first Mr. Lavia and... Először Lavia úr, és utána Biztos asszony, az új mediterrán halászati politika keretei között Ön utalt arra, hogy milyen helyzetben vannak most ezek az országok, ugye válságot élnek át a mediterrán térségben. Ön továbbra is azon a véleményen van, hogy a határokon átnyúló együttműködés az működhet, és képes az Unió együtt fellépni annak érdekében, hogy a határokon átnyúló politikák, illetve a halászati politikák összehangolása oldja meg ezt a problémát, tehát hogy a halállomány csökkenését megakadályozzuk, és a gazdasági tevékenység folytatását lehetővé tegyük. A következő kérdés. Biztos asszonytól én azt kérdezem, hogy nagyon sok európai tagállam próbálja meg a halászati ágazatban meglévő problémákat máshova tolni, méghozzá egy olyan országba, amely nem létezik jogilag, és Nyugat-Szaharáról beszélek. A bizottság megbizatást kapott arra vonatkozóan, hogy Marokkóval halászati megállapodásról tárgyaljon, és én elgondolkodom, hogy vajon um, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy azok a támogatások, amelyeket ezeknek a megállapodásoknak a keretében kapunk, segítik ezeket a nyugat-szaharai halászokat, és nem az európaiak zsebébe vándorolnak. Like to agree with Mrs. Köszönöm. Egyetettek Kratza abban, hogy fennáll a lehetősége a szennyezésnek, mert az very big risk here. Energiaszállítás nagyon jelentős a földközi tengeren. Van egy kockázat. A földközi tenger egy zárt beltenger, és nem még kevésbé bírja a, te, a szennyezés terhét, mint az óceánok. Mit tehetünk tehát annak érdekében, hogy az együttműködésünk a tagállamokkal ez, ezt orvosolja? Nos, Kraca azt mondnak, mondom, hogy Potocsnik kollégámmal Görögországba utazunk jövő héten, hogy a földközi tenger szennyezésével kapcsolatban kidolgozzuk válaszunkat arról is találkoztatni szeretném őket, hogy a földtőtengermenti országok jobban fel tudják tárni a hajókról származó szennyezést, a, a, a szép színet, vagy a clean színet jellegű rendszerek, műholdas megfigyelő rendszerek révén is. Ezek működnek, és arra hívom fel, arra bátorítom a földtengermenti országokat, hogy éljenek egy rendszer előnyeivel, feltárva a és hajókról származó szennyezés forrását. Szeretném ösztönözni is, nem csak a tagállamainkat, hanem a szomszédos országokat is, tárgyalások, együttműködések révén arra fogjuk sarkalni őket, hogy ők is egy cél felé lépjenek. Ami a területi regionális együttműködést illeti, a válaszom az igen, vannak kezdeményezéseink ez irányban, sok kezdeményezés született a GFCM keretében, mely általános a Földközi-tengeri Halászati Bizottság keretei között, és egy új tengeri stratégiát is kidolgozóban vagyunk, az Adriai és a Jón tenger térségére vonatkozóan konkrétan. Az érintett tagállamok kormányai tehát az Adria, Olaszország, Szlovénia, Görögország, az érintett országok, ám más szomszédos országok is, Horvátország, Montenegro, Albánia, Adriai és a Jón tenger térségében kell, hogy egy olyan tengeri együttműködési stratégiát létrehozzanak, amely a teljes régió érdekeit szolgálja. Nagy lehetőség is tesz ez a kohéziós alapok forrásai tekintetében, ahogy a képviselő is rámutatott. Egy apró megjegyzés Nyugat-Szaharával kapcsolatban. Annyit mondhatok, igen, nagyon sok aggályunk van. A tényleges kedvegyműzetek jogait megvédendő, a Marokkóba adott támogatások végső kezdeményezétjei a maguk a halászok kell legyenek a marokkói kormány tehát arra kell kérjük, hogy adatokat szolgáltasson számunkra. Ne csak a megállapodás általános végrehajtásáról, hanem a regionális megközelítés és módszertan érvényesüléséről is, amely része a megállapodásnak, és annak mikéntjéről is, hogyan osztják fel, hogyan alokálják az egyes marokkói régiók között ezeket az eszközöket. Meg fogjuk újítani a vonatkozó jegyzőkönyvet még egy év átmeneti időszakra, éppen azért, hogy megvizsgáljuk, hogy lehet-e folytatni ezt, vagy sem, ezt a megállapodást. Nagyon tudatosan lépünk tehát ez irányban a marokkói félel. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm részvételét, most pedig uh, eh, Geigen Quinn biztos asszonynak címzett kérdések következnek, az első szerzője Papa Nikolau úr témája pedig egyetemi kutató képzése, illetve az egyetemek értékelése az innovációs flagship kezdeményezés keretében. Biztos asszonya készen áll. Öné a szó. A 3%-os kutatási fejlesztési intenzitási cél tekintében az okos növekedési cél és a társadalmi kihívások kezelése a cél. Az Európai Uniós tábla azt mutatja, hogy az usa és Japánnal szemben vesztünk, míg Kína és Brazília közelít az Európai Unióhoz. A 3%-os K plusz F intenzitási cél kulcsfontosságú hozzájárulás a cél megvalósításához az Európai Tanács. Arra hívta fel a tagállamokat, hogy realista, ám ambiciózus nemzeti terveket készítsenek, a K plusz F beruházások alapszintjéről kiindulva saját sajátságai figyelembevételével tavaly a tagállamok és a bizottság két alul megállap kezdett, minden, majdnem minden tagállam nemzeti K plusz F internetes célokat tűzött ki, és nemzeti reformprogramokba építette be ezeket 2011-ben. Ezért januárjában az Európai Bizottság egy éves növekedési nyilatkozott tett az tagállami K plusz F célok ambiciózus, de reális célok figyelmevételevel egy új koordinációs kört, ciklust indítva meg a nemzeti káposztaf politikák és azok el, teljesítménye mérése kerül a válság utáni forgatókönyv szerint is. Egy, nagyon fontos, hogy a 3%-os célt elérjük, ehhez a megfelelő erőfeszítésekre van szükség. Európa így lehet innovatívabb. Legalább egy millió új kutatási munkahelyre van szükség, hogyha a 3%-os intézetési célt tartani akarjuk 2020-ig. Az új kutatók száma jelentősen magasabb, mert sok kutató nem sokára nyugdíjba vonul az egyetemek kiválósága és az iparág kiválósága és a szélesebb társadalom hasznára szolgál az egyetemek magas minősége is rendkívül fontos. Az Európai Bizottság szkorbordja nem közéleg ismert indikátorokat használ benchmark mérésre versenytársainkkal szemben. Tíz ilyen indikátor van, az új doktori végzettségük 25 és 35 év, 45 év között nemzetközi együttműködési megállapodások 1 millió lakosra vonatkozóval a 10 os Eh, legidézettebb, világszert legidézettebb kutatási publikációk az Európai Uniós mértéke. Az Egyesült Államok növelte vezető szerepét, a publikációk számában 75%-a magasabb, mint az EU szint, az ő szintjük. Folyik egy eh, megvalósított tanul, tanulmány készítése is, amely nemzetközi eh, pontozást irányozna elő. Az el, Biztos asszony, nagyon sajnálom. Nem, nem, nem a szót akarom elvenni. Rettentősen gyorsan beszél, képtelenség tolmácsolni. Tudod, ha meg lenne képes egy kicsit lassabban mondani. Elnős elnök azt, hogy mindig így járok. Tehát egy megvalósítási tanulság, tanulmány keretében egy független, többdimenziós, nemzetközi uh, benchmark tanulmányt készített a bizottság az egyetemek mérésére. Ez a teljesítményeket mérti nem csak a kutatás területén, hanem más fontos területeken is, mint az innováció, oktatás, regionális részvétel és nemzetközi szereplés. A többdimenziós jellege ennek a mérési koncepciónak lehetővé teszi a diákok, a szakpolitika készítők és egyetemek számára is, hogy megfelelő a számukra fontos indikátorokra koncentráljanak, és így személy szerint tudják a saját rangsorukat igényeik szerint elkészíteni. A stakeholdereket, a résztvevőket is igyekszünk bevonni ebbe a megvalósítási tanulság, tanulmányba. Köszönöm, biztos asszony, Papa Nikolau újra szó mondja az elnök. Köszönöm, biztos asszony, a válaszát. Azért emlékeztetni szeretném arra, hogy úgy 8 évvel ezelőtt, 2003-ban körülbelül amikor megszületett a Lisszaboni stratégia, ugyanezt mondtuk nevezetesen, hogy az innovációra, a kutatásra kell alapoznunk annak érdekében, hogy kompetitívabb legyen a gazdaságunk. Azóta már régen betölti a biztosi posztot, és elegendő tapasztalattal rendelkezik a következő kérdés vonatkozásában. Miért gondolja azt, hogy most elérjük a céljainkat, és nem ugyanazt az eredményt fogjuk kapni, mint az előző ö, stratégia vonatkozásában, ami nem volt sikeres. Köszönöm szépen, Kelly úr. Köszönöm. Először is. Én tudtam követni a biztos asszonyt, ami az intézményeket illeti. A kérdésem, elégedett azzal, hogy az európai intézményeknek megvan az akarat és a kapacitása arra, hogy a világviszonylatban is minősítést szerezzenek, illetve hogy együttműködjenek egymással, hogy elkerüljék az átfedéseket a kutatás terén. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos asszony, parancsoljon. Uh, Nos, a különbség a Lisszaboni és a jelenlegi helyzet között először is az, hogy az innováció és a kutatás most már az európai politika szívében található. Elköteleztük magunkat nem csak a bizottság és a tagállam és az Európai Parlament részéről, hanem az Európai Tanács részéről is erőteljesen monitorozunk is, ezt el is végezzük. 34 elkötelezettséggel rendelkezünk a különböző területeken, a kollégáink fel, felügyelik ezt, monitorozunk rendszeresen, hogy mi történt, milyen változásokat tapasztalunk, milyen felemények vannak, és milyen eredmények születtek. És hogyha nem születtek eredmények, miért nem? Minden évben remélhetőleg innovációs konventet hívhatunk össze, amikor minden érintettet bevonunk abba, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen előrelépés történt az előző év során. Úgyhogy igen, szigorú a monitorozás, és ezért nem sikerült, vagy nem értük el azt, amit Lisszabon keretén belül szerettünk volna. Aztán van az éves felmérés, meg a nemzeti reformprogramok, ahol a tagállamok világosan megfogalmazzák a céljaikat, illetve azt, hogy hogyan kívánják ezeket elérni. És úgy gondolom, hogy ez már egy lépés előre, amire szükség volt. Ami az egyetemek modernizálását illeti, hát ez eléggé nagy falat, és minden tagállamnak meg kell birkoznia vele a tagállamokban. Nem elég, hogy egy vagy két egyetem legyen néhány tagállamban, akik a csúcson vannak, modernizálnunk kell minden szinten az EU-ban egyetemi keretek között, és el kell kerülnünk azt az átfedést, amit ön is említett, amikor minden egyes egyetem mostanáig legalábbis úgy érezte, hogy megfelelő kapacitással rendelkezik, megvan a kiválósági központja minden egyes fakultáson. Ez egyszerűen lehetetlen, ez nem költséghatékony, és rendkívüli fragmentációt és átfedést eredményez, amit pontosan el szeretnénk kerülni. De a bizottságnak itt nincsenek kompetenciái, úgyhogy amit tehetünk, és amit Vasszidjú biztos asszony is tesz, az, hogy elmagyarázzuk a tagállamoknak, hogy nem folytathatjuk úgy, mint korábban. Változtatnunk kell, és el kell döntenünk azt, hogy melyek azok a területek, ahol nekünk, vagy egy adott egyetemnek lesz kiválósági központja, és valós modernizációs programot kell beindítanunk általánosságban az EU-ban az egyetemek terén. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A következő kérdés következik. Cukalász úr tollából minimális ellenőrzés és sok hiba a hetedik kutatási keretprogram keretében végzett munkában címmel. Biztos azt, hogy parancsoljon, önni a szó. Köszönöm szépen, megpróbálok odafigyelni a tolmácsokra is. For carrying out. Az utolagos auditálás végrehajtásának előfeltétele az, hogy megfelelő adatokkal rendelkezzünk a kedvezményezettektől, ami a hetedik kutatási keretprogramot illeti. 2007-től 2013-ig tart ez. Az első beszámoló időszak 18 hónapra vonatkozik a projekt beindulását követően következésképpen. Az FP7-es igényléseket, amelyeket auditálni kell, csak 2010-ben tudjuk értékelni. Ezen túl a bizottsági stratégiája olyan módon alakult ki, hogy a kutatási kiadásokat több éves alapon értékeljük a teljes keretprogrami időszakra vonatkozóan. December 31-e óta a bizottság 345 FP7 auditot zárt le, és ugyanezen időszakra a pénzügyi korrekciók 4,482 millió euróra rúgtak, A kutatási keretprogramokat főleg különböző megosztott költségek alapján hajtják végre. A legfőbb kockázat az, hogy a kedvezményezettek belevesznek bizonyos tételeket a nyilatkozataikban, és ezek nem föltétlenül felelnek meg a feltételeknek. Főleg akkor, hogyha a személyzetet és az indirekt költségeket kell ö, feltüntetni az egyes projektek vonatkozásában. Nagyon sok tétel ez nem volt megfelelő ö, az EU társfinanszírozás szempontjából. 2010 áprilisában a bizottság egy kommunikét ö, fogalmazott meg, a kutatási programok finanszírozási szabályozásának egyszerűsítése céljából. Ugyanis ez csökkentheti a hiba százalékot, és a kiadások szabályosságát is elősegítheti. Ugyanakkor a kutatók számára lehetővé teszi azt, hogy a különböző célokat elérjék, akár csak az EU. A teljes konszenzust követően nagyon sok témában, amelyeket még a jelenlegi jogi kereten belül bevethetnénk, januárban a bizottság egyszerűsítési intézkedéseket hozott konkrét fellépéssel, vissza ha menőleges hatállyal. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdés feltövőjének adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen hogy ilyen átfogó választ adott biztos asszony, azért felszeretném vetni azt, hogy a 0,4%-os minta vonatkozásában csak 4%-át fedjük le a, a költségvetésnek, több mint 2 milliárd eurót. Hogyha csak 4%-ot ellenőrzünk, akkor nem tudjuk elérni ezt a számot. Tudom, hogy nagyon nehéz egyszerűsítést kérni az eljárás vonatkozásában, a hetedik keretprogram vonatkozásában, és a nyolcadik keretprogramot egyszerűsíteni, akkor, amikor részletesebb ellenőrzést szeretnénk. Ez ellentmondásnak sosnak tűnik, de nem az. Van azért egy dolog még, ami fontos, mindannyiunkat érdeme, érdekel a kutatás, és csak ez mentheti meg Európát, ezt is mindannyian nagyon jól tudjuk, köszönöm szépen. Biztos asszony, parancsoljon. Yes, I think our aim has to be... Igen, ennek kell a célunknak lenni, hogy a lehető legjobban egyszerűsítsük a dolgokat az érintettek számára, és biztosítsuk azt, hogy amennyire csak lehet, közvetlenül kérvényezhessenek a, kedvezményesek, a kedvezményezettek a személyes költségek vonatkozásában, így elkerülhetjük azt, hogy párhuzamos elszámoló rendszert vezessünk be. Persze nyilván felmerül a hiba százalékok kérdése is. Végül is el kell fogadnunk azt, és mindenki egyetért ezzel, hogy a kutatókat nem az érdekli, hogy az EU pénzügyi alapjait nem megfelelően kezeljék, hanem az, hogy megfelelő kutatásokat végezhessenek, és csodálatos innovációkat eredményezzenek nem csak Európában, hanem világszerte. Úgyhogy a lehető legkevésbé komplikáltá, a lehető legegyszerűbbé kell ezt tennünk az érintettek számára. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Csak a várakozóknak el szeretném mondani azt, hogy a következő kérdés lesz az utolsó a biztos asszony számára, mert Potocsik biztos vár várakozik. Úgyhogy Tikao asszony kérdések következik a kis és középvállalkozások részvétele az európai kutatásban és innovációban cím. A bizottság elkötelezte magát, hogy a KKV-k számára könnyebbé teszi a, a fejlesztés a programban való részvételt, végsősorban az, abban segítve őket, hogy innovációs termékeiket piacra vigyék. Ez a Innovációs Unió kommunikében is benne áll, amelyet tavaly októberben foglaltunk el, illetve a júniusban, 2008 júniusában elfogadott Small Business Act-ben, illetve annak ez év februárjában való megújított változatásában is. A vonatkozó zöld könyvben is szólunk arról a közös stratégiai keretről, amelyben a kutatási fejlesztési finanszírozást igyekszünk segíteni, és három kulcskérdést ragadunk meg. Ebb és konkrét kérdéseket is felsorol ez, mely révén, melyek révén a KKV-k jobb igényeket, jobban ki tudjuk szolgálni. Az EU programokban való részvételőket egyszerűbbé, vonzóbbá kívánjuk tenni. Különösen igaz ezek kis vállalatok A jövőben fontos elemeket kell számba vennünk e területen. Az egy egységes belépési pontot, közös számítástechnikai platformot, szabálynormákat és kardosított szabályozási rendszert a teljes innovációs láncban, és egyszerűsített eljárást a támogatás felvételére. A bizottság jogalkotási javaslatokat is beterjeszt a közös keretre vonatkozóan ez év végéig. Már a legutóbbi hetes keretprogramban is bevezettünk olyan munkaprogramokat, amelyek intézkedéseket tartalmaznak, amelyek konkrétan KKV-kat céloznak meg, konkrét előrányzatokkal. Ez a költségvetés a mostani 14,2%-ról 15%-ra megy majd fel az előrányzatok körében. A KKV-kat támogatni kell helyben, ahol működnek a könnyebb hozzáférés a hetedik kutatási keretprogramban az Enterprise Europe hálózat révén is megvalósulhat. Ez a bizottság és 600 üzleti szervezet, ipari karak, kereskedelmi kamarák, innovációs ügynökségek és regionális fejlesztési ügynökségek közötti együttműködésben valósul meg. Még konkrétabban, a közösen megállapított iránymutatások alapján ez a hálózat a nemzeti kontaktus pontok révén tudja működtetni a hetedik keretprogramot és támogatni a KKV-kat, egyrészt tájékoztatva őket, a részvételi kapacitásukat erősítve, és új KKV-kat megkeresve, partnerkereséssel, közös cselekvések révén és konzultációt biztosítva, hogy a KKV-kat minden inkább bevonjuk az egy, egyes munkaprogramokba. Több száz KKV tudott beterjeszteni pályázatot a e hálózat révén a kutatási keretprogramból való támogatásra. Elnök, köszönöm, Bászitű Szűri a szó. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm biztos asszony a válaszokat. A kkv nagyon sok nehézségekkel megküzdenek, amikor kutatási fejlesztési támogatásra pályáznak. Társfinanszírozási részt kell biztosítsanak, saját forrást kell biztosítsanak, és a bürokrácia is nagyon nagy akadály előttük. Vajon a bizottságnak van-e terve arra, hogy egy közös, egyszerűbb szabályrendszert hozzon létre, annak érdekében, hogy a KKV-k jobban részt vehessenek a kutatási programban? Vajon a bizottság tervezi-e az EU kutatási források 30%-ának előrejelzetet konkrétan a KKV-k számára. Elnök, biztos asszony, jönni a szó. Három konkrét intézkedést fogadtunk el ez év január 24-én, amelynek azon olyan hatása volt az EU kutatási támogatások végrehajtására. És mindegyik intézkedés azon aggályokra válaszolt, amelyeket többször kifejeztek a kutatási programban résztvevők az egyik a személyzeti költségeben nagyobb rugalmasságot kért azok számításában, a KKV-k tulajdonosai, akiknek a fizetése nem szerepel a konkrét számvitelben, ők is visszatérítést kapnak majd, illetve a bizottság főtisztviselői is részt vettek abban a munkában, amelynek célja, hogy az inkonzisztenciákat leküzdjük a szabályok alkalmazása tekintetében terveztünk egy elektronikus tanulási platformot, amely konkrétan a KKV-k igényeit igyekszik kiszolgálni, ez évben lesz online ez a szolgáltatás, azzal a célral, hogy az KKV-k kutatási programokban könnyebben vehessenek részt. És ezen eredményeképpen ingyenes online képzést kínálunk, és egy kommunikációs fórumot is létrehozunk. Mindezek együttesen jelentősen javíthatják a helyzetet a KKV-k szemszögéből nézve, és, és az új közös stratégiai kereten belül bizonyal újabb nagyszerű gondolatok születnek a KKV-k segítségére. Elnök, köszönöm biztos asszony, köszönöm a részvételét ma este. Következő kérdésünk szerzője, Passzelt úr, Címzettje pedig Patocsnik biztos úr. A tárgya pedig a német nagyvárosok levegő tisztasága. Biztos úr, ha készen áll, akkor válaszolhat. Madam Chair, uh, honorable members of... Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt passzert úr levegőtisztaság irányelvek több különböző szennyezőanyag esetére határoznak meg határértékeket bizonyos határidők betartásával. A bizottság is tartuléseket és más fórumokon is dolgozunk. Azt próbáljuk ellenőrizni, hogy az irányelv által megszabott határértékeket valóban betartják-e a tagállamok az irányelv már 96 óta előírja azt, hogy a tagállamok dolgozzanak ki és valósítsanak is meg egy átfogó stratégiát, amely rövid és hosszú távú intézkedéseket tartalmaz. Különösen releváns most foglalkozni ezzel abban az esetben, hogyha például a PM10 részes kék a határértékeket meghaladják. Tehát vészhelyzetben rögtön reagálni kell. Van egyfajta tolerancia, hogy mennyivel haladhatja meg a határértéket a szennyezettség, de bizonyos határidőn belül lépni kell, és ezeket a terveket a tagállamoknak a bizottsághoz el kell juttatni. A mért érték, mért túllépés után két éven belül a levegőminőségi tervek között közé kell beépíteni az intézkedéseket, ez a tagállamok felelőssége, és ez egyébként a szubszidiaritás elvének felel meg. Ez elismeri azt a tényt is, hogy a nemzeti, illetve a helyi hatóságok tudják a leginkább megítélni a helyzetet, és tudják a leginkább megtalálni a leghatékonyabb intézkedéseket, amelynek segítségével a szennyezettség csökkenthető, a levegőszennyezettsége csökkenthető. A bizottság az ellenőrzésen dolgozik, és azon össz, arra összpontosítja a figyelmét, hogy a határértékeket betartják-e, és kevésbé foglalkozik azzal, hogy milyen módok, módokon tartják be ezeket a határértékeket. 2009-re Németország benyújtotta a jelentését, 70 a 80 levegőtisztaság vizsgálati zónából magas értékeket mutat, és legtöbb esetben mi meghosszabbítottuk a határidőt idén július 11-ig azért, mert volt levegőminőségi, levegő minőségjavítási terv, amely tartalmazta pontos menetrendet arra vonatkozóan, hogy a helyi hatóságok hogyan tervezik a célkitűzéseket elérni, és München az egyik ilyen zónában található. Itt is biztosítottuk a mentességet, annak azzal a feltétellel, hogy a hatóságok rövidtávú intézkedéseket hozzanak meg, amelyek segítségével a szennyezést csökkenteni lehet, illetve hogy függesszék fel azokat a tevékenységeket, amelyeknek az eredményeképpen lépik túl a szennyezettségi határértékeket. Az NO2 esetében a bizottság arra számít, hogy nagyon sok tagállamnak lesznek még hasonló problémái, a PM10-hez hasonló problémái és ezért tervezzük azt, hogy ki terjesztjük a mentességet 2014-ig, de ez nem jelenti az európai szabályok megsértését jelenleg. Viszont a tagállamoknak kötelessége levegőminőségi terveket készíteni. 2011. szeptemberéig kell ezeket az adatokat benyújtani, amelyek a 2010-es évre vonatkoznak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Posselt úr. Köszönöm, biztosi. Nagyon pontos, kimerítő választ. Két kiegészítő kérdésem van röviden. Először is, a bizottság kifejti -e, hogy az egyes tagállamok ténylegesen azonos kritériumok alapján szigorúan mérnek-e, vagy van-e különbség a tagállamok mérési módszertanak között? Másodszorban vannak -e legalább javaslatai a bizottságnak azon városok számára, amelyek csökkenteni akarják a légszennyezettségüket? Thank you, Commissioner. Köszönöm, biztos úr. A feltételek, kritériumok minden tagállam esetében ugyanazok. Az igaz, hogy a földrajzi környezet más, tehát mondjuk Milánó, Olaszországban nehezebben tudja ugyanazokat a feltételeket teljesíteni, mint más városok. De ettől függetlenül rendkívül fontos, hogy az Európai Unió valamennyi állampolgárának ugyanazt a tiszta levegőt garantáljuk, ugyanazt a szintű egészségvédelmet, és itt erről van szó. Természetesen, hogyha vannak konkrét sajátosságok, tehát helyi vagy regionális sajátosságok, ezeket figyelembe vesszük, és megpróbálunk ezekkel úgy foglalkozni, hogy együttműködünk az érintett hatóságokkal annak érdekében, hogy a megfelelő megoldást megtaláljuk. A mi célunk mindig az, hogy a helyzetet, az adott helyzetet oldjuk meg, tehát szigorúan segítséget nyújtsunk, és segítsünk a szigorú normák betartásában. Általában nem adunk konkrét ajánlásokat a városi hatóságoknak vagy regionális hatóságoknak. Azért van ez így, mert a véleményünk szerint pont ezek a hatóságok azok, amelyek sokkal jobban ismerik az adott helyzetet, mint mi. Természetesen ellenőrizzük, hogy betartják-e az előírásokat, de az a standard megközelítés, amely jó eredményeket hoz, az általában mindig több intézkedésből tevődik össze. Rövid távú intézkedésekből, és struktúráltabb hosszú távú intézkedésekből. Köszönöm, biztos úr. A következő kérdésünk Kadenbach asszony kérdése, akit Asszonyis úr helyettesít, és a kérdés az EU biológiai sokféleségre vonatkozó stratégiáját érinti, biztos úr, ha készen áll. Thank you. Uh, uh... Köszönöm, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság most utolsó simításokat végzi a fajok sokféleségről szóló stratégián, amely aztán a következő évtized biodiversitás törvényeinek az alapja lesz. Szeretnénk, ha május elején elfogadásra kerülne ez az alap keret. Mert a stratégia keret jelenleg még belső konzultáció tárgya a bizottságon belül, ezért nem sokat tudok mondani részletekről, meg a tartalomról. Ugyanakkor arról biztosítottam önöket, hogy egy stratégia válaszol egyrészt a tanács által tavaly meghatározott nagyon nagyra törő Európai Uniós felhatalmazásra, illetve a Nagoyai tavaly októberben aláírt biológiai sokféleségről szóló vállalásnak is megfelel. A stratégiát hat alcím alatt dolgozzuk ki, a fő a biodiverzitás törvények fő irányait követve, illetve azon fenyegetésnek megfelelően, amelyeknek ki vannak a téve. Hát a természet megőrzése, a zöld infrastruktúra helyreállítása, a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, halászat, a veszélyeztetett fajok és az Európai Unió hozzájárulása a globális biodiverzitáshoz ezek az alcímek. A az EU mostani jogszabályának végrehajtása is hozzájárul a célok megvalósulásához, beleértve ebbe a Natura 2000 hálózat megfelelő működtetését és finanszírozását. Alapvető fontosság lesz az is, hogy megmérlegeljük, hogy a jövő agrárpolitikának reformja, meg a jövőbeli politika reform és kohéziós politika hogyan segíthet bennünket a stratégia céljainak jobb megvalósításában. A 2020-as stratégia is arra tör, hogy az ökoszisztéma további romlását megakadályozzuk, ezért biztosítom önöket arról, hogy a stratégiában lesznek cselekvési tervek ezen célok megvalósítása érdekében is. Ebbe beletartoznak majd olyan cselekvések is, amelyek a madár és élőhely irányelv végrehajtását erősíti, és komoly lépéseket teszünk egy azon európai fontosságú folyók és élőhelyek megőrzésének font, ö, segítésére vonatkozóan. Az EU közvetvédelmi jogszabályok betartását illetően általában az Európai Bizottság azt tervezi, hogy új kommunikét bocsájt ki ez év második felében a témában. Ennek célja nem, hogy kiváltsuk a már most is érvényben levő kommuniket, hanem inkább, hogy javítsuk azokat azzal, hogy jobban koncentrálunk az általános struktúrára és tudás alapra, amely ezen környezetvédelmi, aki végrehajtását segíti. Ezen kezdeményezés keretében felvázoljuk azokat az opciókat, melyek révén az ellenőrzés és monitoring képességeket tudjuk erősíteni Európai Unió szerte, és nemzeti felügyeleti rendszereket is erősíthetjük ezzel révén. Be kell lássuk az Európai Unió jogi keretei a környezetvédelmi felügyelet tekintetében már javultak az elmúlt években, pontosabban azon minimum kritériumokat tartalmazó ajánlások fényében, amelyeket a tagállamok azt eredettünk, ezen túl pedig azzal is, hogy különféle ágazati környezetvédelmi jogalkotási rendelkezéseket is tartalmaz. Az Európai Bizottság továbbra is dolgozik a konkrét tartalmakon, erről még nincs megállapodás a bizottságon belül, az érintettekkel is konzultálunk, beleértve az Európai Parlamentet is, a megfelelő szakbizottságaink keresztül, annak érdekében, hogy az Európai Parlamenti képviselőknek legyen alkalma kifejezni álláspontjukat, és inputtal élhessenek ebbe a folyamatba. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Mielőtt a kiegészítő kérdésekre tennénk rá, szeretném elmondani a plenárisan jelenlevőknek, hogy a következő kérdés Suntis úr utolsó. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos úr, a részletes választ. Nagyon várjuk az EU új biodiverzitás stratégiáját, és természetesen a parlamentnek nagyon sok elképzelése lesz ezzel kapcsolatban. Továbbiakban, ami Nagóját és a stratégiát illeti. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy a nagójai döntéseket hogyan fogjuk végrehajtani. És főleg a, a jegyzőkönyvre gondolok. Milyen előrelépés történt, milyen határok, ö, idők vannak, mi a helyzet a védett tengeri területekkel. Ö, a nagójai célkitűzések között van egy külön ö, pont ezzel kapcsolatban. Aztán említette a, a kapon belüli ö, biodiverzitást milyen eszközök állnak rendelkezésre ehhez. A parlament azonban a, a vadon védelmet is kérte. A Natura 2000-es területekkel mi a helyzet? Köszönöm. Elnök, Poszát úr is szeretne egy kiegészítő kérdést mondani. Igen, biztos úr, csak azt akartam megkérdezni, hogy egy témában a, a természetvédelemre és a szabadon élő állatok és növények védelmére koncentrálnak -e csak, vagy pedig egyes haszonnövények és házi állatok védelmére is gondolnak, mert az is, azok is hozzátartoznak a fajok sokféleségéhez. Van még egy kiegészítő kérdés Ugavandi úrtól. Well, um, thank you, Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Egy dolgot szeretnék elmondani, amikor a biodiverzitásról beszélünk. Az egyik sürgős dolog az, hogy vannak olyan tagállamok, a saját hazám is közöttük van, akik próbálnak alacsonyabb célokat kicsikarni az EU-tól a természetre vonatkozó jogszabályok terén. És szeretném tudni a biztos úrtól, hogy egyetérte azzal, hogy tényleg a célokat lejjebb vigyük, vagy pedig ragaszkodjunk a jelenlegiekhez. Köszönöm szépen. Elnök asszony, köszönöm, parancsoljon biztos úr. Köszönöm mindhármuknak ami Nagóját illeti, és hogyan haladunk, hát elég jól alakulnak a dolgok, nincs gond. A fordítással vannak kis problémák, de ami a lényeget illeti, sinem vagyunk, és már azt tervezzük, hogy az aláírást követően a jogszabályt készítjük elő, és aztán megy a folyamat tovább. Nem látok komoly problémákat. Ami a tengeri védett területeket illeti, hát ott igen, le vagyunk maradva. Próbáljuk a dolgokat előrevinni, de nyilvánvalóan azon a elkötelezettségek miatt is, amelyeket Nagoyában felvállaltunk, többet kell felvállalnunk itt. A Natura 2000 miatt is, ami a kapot illeti, és a Natura 2000 finanszírozását. Hát mindent megteszek annak érdekében, hogy ez már az első pillérben és a harmadik pillérben is megfelelő helyet kapjon. A biodiverzitásra megfelelően odafigyeljenek a jövő agrárpolitikájában. Egy közös levelet készítettünk Charles Hidegárt biztosokkal, jó magammal együtt, ezt a legutolsó csúcsa is elküldtük, és ebben a levélben megfogalmaztuk, hogy gyakorlatilag egyetértünk ezekkel a kérdésekkel, és ebben az irányba kívánunk haladni. Posztától kérdésére válaszolva el szeretném mondani, hogy az egész Natura 2000 védelmi történet azt jelenti, hogy This a uh, so-called Natura 2000 18%-át uh, védi az európai területeknek, aztán van egy a madarakra, illetve az élőhelyekre vonatkozó irányelv, ahol egyértelműen megfogalmazódik, hogy mit és hol és milyen szinten védünk. Alapvetően eléggé széles körű jogalkotásról van szó, nem csak egy konkrét ö, veszélyeztetett és el, eltűnő fajok irányába. Szeretnénk széleskörű védelmet biztosítani, de az EU területén nagyon sok olyan faj van, amelyeket veszélyeztetetnek és nagyon rossz körülmények között élőnek nyilvánítottak, úgyhogy nyilván többet kell tennünk. Ami a célokat illeti, nagyon egyszerű a válasz, azt hiszem pillanatilag nem szabad csökkentenünk a célkitűzéseket, hanem a Natura 2000 végrehajtásának fontos területeire kell koncentrálnunk hogy elegendő finanszírozással rendelkezzünk, hiszen a jövőre vonatkozóan erre van szükség. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Utolsó kérdésünk Csantis képviselői hulladékkezelés Görögországban címmel parancsoljon biztos úr. Uh, tisztelt elnök asszony, képviselők, Csontis képviselő, az új hulladékkezelési irányelv egy öt lépéses kezelési stratégiát állt fel. A megelőzés a legkívánatosabb opció, aztán a felhasználás, újrafelhasználásával előkészítése a hulladéknak, újrahasznosítás, energia újrahasznosítás, és az utolsó megoldás lehet a, a szilárd hulladék tárlóban való elhelyezés konkrét hulladékkezelési csatornák meghatározása lehetséges, ugyanakkor a hiarhihatóvló kilépés egy tagállamnak magyarázatra szorul ezért. A szilárd hulladéktározó való elhelyezése a hulladékeknek, ami hiarhaja alján áll, a tagállam számára is a leg, legkevésbé vonzó kezelési opció kell legyen. A magas tisztaságú hulladékanyagok, mint a papír és az üveg, alapjait kínálják másodlagos nyersanyag felhasználási célnak a gyártóipar részére, ezért ezeknek a forrásnál való újrafelhasználása lehet a leghatékonyabb módja a hulladékkezelésnek. Az irányelv hatája alatt a tagállamokat kötelezik, hogy 2015-ig külön, szeparált ö, gyűjtést végezzenek papírra, műanyagra, üvegre és fémre. Persze van bizonyos rugalmasság a tagállamok számára, hogy adaptálják hulladékgyűjtési rendszereiket sajátságos nemzeti ö, körülményeikhez, például, hogyha hatékonyabb ö, technológiáik már vannak. Ha azonban ilyen technológia nincs, akkor a helyben való különálló hulladékgyűjtés a legegyszerűbb és legolcsóbb módja a magas minőségi nyersanyag biztosításának. Görögország súlyos problémákat szembe tudnak, illegális hulladéklerakók működnek, és 2005-ben az Európai Bíróság az illegális lerakók miatt már hozott is döntést. Görögországban ez a helyzet nem oldódott meg, ám 2010. decemberében a görög hatóságok egy cselekvési tervet terjesztettek be, amely szerint minden illegális lerakót ez év júniusáig bezárnak. A bizottság üdvözli ezt a tervet, meg azt is, hogy új legális lerakókat terveznek építeni, hiszen elkerülhetetlen, mint utolsó megoldás az, hogy egy olyan lerakó, hulladék lerakó hely hálózat működjön, ahol kötelező közegészségügyi Európai Uniós illesnek megfelelő feltételek érvényesülnek. Az ilyen Európai Uniós irányelv sztenderdjének megfelelő lerakó helyek építése már folyik és az illegális hulladéklerakáshoz képest sokkal jobb megoldás persze. Ugyanakkor arra kérjük a görög hatóságokat, hogy a tervezése és építése ezen lerakó helyeknek az Európai Uniós támogatások megfelelő felhasználásával történjek, a programnak megfelelően. Ugyanakkor Görögországnak tovább kell mennie ezen intézkedéseken, azon is, hogy a lerakóhelyek alkalmazás legyen a fő megoldása a hulladékkezelésnek, a legutóbbi Eurostat statisztikák alapján Görögországban kb. 82 százalék az önkormányzati üldékezelésnek lerakó helyen valósul meg, míg Európában 34 százalék ez az átlag a görög 82-vel szemben. Ezen túl Görögországban nagyon kevéssé hatékony az újrafelhasználási ágazat, ágazat és csak ö, 72% a, a, kerül a hulladéknak hasznosításra. Ez számomra személyesen és a bizottság számára is nagyon fontos. Az értékelés révén a, értékeljük a tagállamok hulladékkezelési terveit, frissítjük ezeket Görögország esetében is, és körültekintően figyeljük a görög akcióterv, cselekvési terv végrehajtásának lépéseit, meg azt is, hogy bezárják-e valóban az illegális lerakókat, az Európai Uniós támogatások útját is figyelemmel kísérjük, annak érdekében, hogy a projektek, amelyek ebből valósulnak meg, a céloknak megfelelően valósuljanak meg, és a jogszabályoknak megfelelően. Görögország esetében pedig az a cél, hogy a visszafelhasználható anyagok külön-külön kényleg begyűjt, begyűjtésre, és ezeket újrahasznosítsák, ne lerakokban helyezzék el. Ez konkrét munkahelyeket is teremthet az országban, és a gazdaságnak is hasznos a hatékonysági célokat érdekében is szolgál. Ják ezek a lépéseket a legjobb gyakorlatok felhasználása nagyon hasznos lehet Görögországban. Végül hadd említsen meg tisztelt parlamenti képviselőnek, hogy holnap utazom éppen Görögországba, ahol kétnapos látogatást tartok, és e kérdéseket is napirendre tűzzük. Köszönöm, biztos Söntis úr. Köszönöm, ennek azt a biztos úr utolsó mondata egy picit reménykeltő. Tehát biztos úr, hogy holnap Körögországba utazik, Aténhez közel, már kb. négy hónapja zajlik egy olyan helyzet, hogy a lakosok állnak szemben a rendőrséggel, pontosan azért, mert ennyire nehéz a eh, kezelési helyzet, ön is beszélt erről. Az egyik legrosszabb megoldás a hulladék lerakó létesítése. Ezt környezetvédelmi tanulmányokból is tudjuk, és látjuk azt is, hogy gyakorlatilag az a hulladék, amit eh, a lerakóba tesznek, végül a vizeket szennyezi, ott köt ki. Ez botrányos. Azért beszélek itt botrányról, mert európai finanszírozással valósul meg mindez. Tehát soha nem lehet ezt a helyzetet megoldani, hogyha ön nem utazik el, és nem reagál sokkal gyorsabban. Én megköszönöm az ön által biztosított elemzést, de valami gyakorlati előrelépést szeretnék látni. Biztos úr, akkor itt a következő lehetőség. Biztos úr, igen, én Aténhez közeli helyszínekre is elutazom, az első nap találkozom három bizottsággal a görög parlamentből, és ezt a témát is meg fogjuk vitatni. Én tisztában vagyok a helyzet komolyságával, de talán elmondhatom önnek azt, hogy miért támogatjuk, illetve miért biztosítunk társfinanszírozást a hulladék lerakók létrehozásához, akkor is, hogyha szerintünk ez a legkevésbé jó alternatíva. A legeslegelső és legfontosabb dolog, amit mindig figyelembe kell venni, az az emberi egészség és a környezet. Tehát arról mindenképpen gondoskodnunk kell, hogy az emberek egészségét védjék. Természetesen megpróbáljuk a lehető legjobb alternatívát megtalálni, de előfordul, hogy néha muszáj apró lépésekre, lépésekkel haladni. Sok adatot kapok szerte Európából, és látom az adatok alakulásából, hogy ha egy tagállam valóban komolyan beindítja a szelektív hulladékgyűjtést, akkor nagyon magas szintű lesz az újra hasznosítás, és nagyon alacsony lesz a hulladék lerakók aránya, és ez az ugrás igen rövid idő alatt következik be. Tehát, hogyha jól végzik a munkát, akkor gyorsan várható javulás. Sajnos az is előfordul, hogy a hulladék lerakó az egyetlen lehetőség egy adott helyzetben, és hogyha az emberek egészségét meg akarjuk védeni, akkor most muszáj ezt a lehetőséget biztosítanunk. Köszönöm szépen biztos úr a részvételét. Az időhiánya miatt meg nem válaszolt kérdésekre írásos választ kapnak a képviselők, és ezzel lezárom a kérdések óráját. And the sitting is suspended until 9 o'clock. 9 órakor folytatjuk.